tervel kapcsolatban. Először is a szóbeli kérdés szerzőjének, Koszta úrnak adom át 5 percre a szót. Tessék, uram! Elnök asszony! Elnök asszony! Biztos asszony! A bizottság többször azt mondta, hogy a városi mobilitással kapcsolatban cselekvési tervet fog megjelentetni. Ezt már tavaly ősszel meg kellett volna kapjuk. Tavaly márciusban értek véget a konzultációk, amelyek a városi mobilitásról szóló cselekvési, városi mobilitásról szóló zöld könyvről szóltak a bizottság többször is kijelentette, hogy igen, kíván cselekvési tervet készíteni, többek között a teherfuvarozási logisztikáról és a külső költségek internalizálásáról 2008 folyamán. Ezeket egyelőre még nem láttuk, ezek a cselekvési tervek nem készültek el. Nem sokára itt van a mandátumunk vége, a jelenlegi parlamenti ciklusból kevés maradt, lehet, hogy akkor ezek a témák egyszerűen nem is kerülnek majd említésre? Vagy biztosítana engem biztos asszony arról, hogy ezek a, ezek a dokumentumok néhány héten belül rendelkezésre fognak állni? Ugyanis akkor mi is véleményt mondhatunk ezekben a témákban. Már 2008. júliusában volt egy ilyen ígéret. A városi mobilitást helyi szinten valósítják meg a helyi és a nemzeti, valamint a regionális, a helyi és a nemzeti szinten teszik meg a szükséges intézkedéseket. Közösségi szinten kell ugyanakkor a közösség szerepét meghatározni, és azt, hogy a szubszidiaritás milyen mértékben érvényesüljön ebben a témában. A biztos asszony úgy tűnik, hogy kibújt ez alól a feladat alól, ez azonban nem segíti nekünk a városi mobilitás a városi közlekedés problémáinak megoldását, sem a városi légszennyezés problémáinak megoldását, hiszen tudjuk, hogy a városi közlekedés mennyire szennyezi a levegőt, és tudjuk, hogy a közlekedés 70%-a a városi közlekedés. A a város, az úthasználat 70%-a a városokban történik. Fogyasztóink nagyon nagy százaléka függ a tömegközlekedéstől. Ne haragudjon, biztos azt mondja, ezek nagyon fontos kérdések. Amikor arról beszélünk, hogy szabályokat kell felállítanunk a városi tulajdonnal kapcsolatban, és hogy meg kell határoznunk a megfelelő közlekedési módokat. Ezek olyan jogok, amelyeket az Európai Unió polgárainak biztosítanunk kell, gondoskodnunk kell a jó gyakorlatokról, hogy az innováció és az anyagi háttér is meglegyen, valamint hogy az ezzel kapcsolatos statisztikát is terjesszék, adják át. A bizottság feladata az, hogy segítsen a szubszidiaritás gyakorlásában. tudna-e arról egy felsorolást adni, hogy milyen okok miatt késlekednek ezek a cselekvési tervek, tervek és hogy a bizottság mit kíván tenni az elkészítésük érdekében. Miért nem védte meg az elkötelezettséget, miért nem felelt meg annak, amit ígért? Azt hallottuk, hogy a bizottság a tagállamoknak kell, kíván kedvére tenni, és ezért nem hajlandó az európai polgárok érdekében cselekedni. Egyszerűen teljesítenünk kell, hiszen mindannyiunkat az eredményeink alapján ítélnek meg egyszerűen jobban kell, hogy tiszteljenek minket. A városi mobilitás nagyon kis téma, de nagyon hasznos a problémák megoldása szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném Azsáni alelnök úr kimenteni, hogy nem lehet velünk. Egy nagyon fontos delegációval van Japánban. Hadd hangsúlyozom, hogy a bizottság teljességgel elkötelezett az uniós politika kialakítását, illetően a városi mobilitással kapcsolatban. És ez a helyi önkormányzati és nemzeti hatóságok feladata volt eredetileg. Bizonyos területeken azonban hozzáadott érték biztosítható uniós szinten a városok mind különbözőek, azonban a kihívások hasonlóak. A városi mobilitás problémái jelentősek, egyre nagyobbak, nagyon sok polgárt érintenek, nagyon sok gazdasági vállalkozást, és nem biztosította hozzáférés a közösségi közlekedéshez nagy a környezetszennyezés a városi mobilitás fontosságát illusztrálandó hadd mondjak néhány adatot. 60%-a a lakosságnak urbánus területeken lakik, és 85%-a az uniós GDP-nek a városokban realizálódik. Azonban annak ellenére, hogy ők felelősek 30%-áért a CO2 kibocsátásért és háromból két baleset szintén városi területen történik. A városi dugók a legnagyobb problémák a polgárok számára és ez egy százalékát jelenti az uniós GDP-nek. Ennyi megy veszendőbe a városi dugók miatt. Ezért a mobilitás fontos, hogy elérjük a céljainkat az éghajlatváltozással, a gazdasági növekedéssel és az utak biztonságával kapcsolatban. Ezért a bizottság egy, elkezdett cselekedni ezen a területen 95 óta, ugyanis a jó gyakorlatot, a best practice szeretnénk elterjeszteni és nagyon fontos volt a Civitas program, amely 2000-ben kezdődött. Azután 2007-ben született meg a zöld könyv, amely egy új kultúrát hirdetett meg, és meghatározta azokat a területeket, ahol komplementér cselekvésekre kerülhet sor. A zöldebb, a biztonságosabb várost és a biztonságosabb közlekedést és szállítást kívántuk megvalósítani. De mi az, ami uniós szinten történt? területén. Hát segíthetünk az önkormányzatoknak abban, hogy megvalósítsák az uniós politikát, és a legjobban használják fel az uniós alapokat. Szeretnénk az egész unióban terjeszteni az innovatív eljárásokat, ugyanis ez lehetőséget adhat arra, hogy jobb eredményeket érjenek el alacsonyabb költségekkel. Segíthetünk az új piacok kiepítésében, például a hatékony energiailag, energiagazdaság szempontjából hatékony közlekedési eszközök, járművek kialakításában. Végül pedig az Európai Unió irányíthatja a hatóságokat, vezetheti olyan megoldások felé, amelyek interoperábilisek és multifunkciósak lehetnek az egységes belső piacon. Ezért a bizottság továbbra is cselekedni fog. Úgy gondoljuk, mint az érintettek nagy többségre, hogy még nagyon nagy a nyereség, nagyon sok kihúzható abból, hogyha uniós szinten dolgozunk ebben a politikai kérdésben kérdésben. Most pedig hadd válaszoljak arra a kérdésre, hogy a cselekvési tervet miért nem fogadtuk el eddig. Sajnos a feltételek nem voltak megfelelőek ahhoz, hogy egy komprehenzív, átfogó cselekvési tervet tudjunk elfogadni 2008 végéig. Azonban Ajáni alelnök kollega úr nevében biztosíthatom önöket, hogy ő továbbra is elkötelezett amellett, hogy ez elfogadásra kerüljön, és kialakuljon egy uniós politika a városi közlekedést és szállítást, illetően betartva az arányosság és a szubszidiaritás elvét. Ezért a bizottságnak nem célja, hogy egy egységes méretű, mindenki számára egységes megoldást alakítson ki. Mi sokkal inkább egy eszközt tárat szeretnénk kialakítani, amelyek alapján a városok elláthatók azokkal a módszerekkel integrált módon specifikusan tudják biztosítani a mobilitást. Ugyanis a helyi hatóságoktól függ, ők döntik el, hogy mi a leginkább alkalmas az ő problémáik és az ő céljaik megoldására, illetve elérésére. Ahhoz, hogy a, szóval az aggodalmakat illetően az urbánus, a városi mobilitással kapcsolatban. Azsáni alelnök kollega célja, hogy konkrét cselekvéssel bizonyítsa, hogy az Unió milyen hozzáadott értéket tud itt biztosítani a zöld könyvre érkezett válaszok és a viták alapján, az érintettekkel folytatott viták alapján számos akciót sikerült már meghatározni, ezek ebben az évben el fognak kezdődni az innovatív megoldásokat, az új technológiát szeretnénk elősegíteni, ennek érdekében már javaslatokat kértünk március végéig, és ez 50 százalékban a, biztosítja majd a kiválasztott projektek finanszírozását. A tiszta, energiahatékony járművek kialakítása rendkívül fontos. Márciusig foglalkozunk ezzel, majd kezdeményezzük egy olyan internetszájt kialakítását, amelynek a címe az, hogy csatlakozzanak az ilyen jellegű közbeszerzési kiírásokhoz. És körülbelül áprilisban megjelenik egy website, amely információval szolgál az ezzel kapcsolatos jogszabályalkotásról és a jó gyakorlatokról. És az érintettekkel is megőrizzük a párbeszédet a Civitas program jövőjét illetően, és hogyan tudjuk azt a tudást, felhasználni, amelyet ennek keretében értünk el. És fontos, hogy a fenntartható mobilitási politika megvalósuljon, meg fogjuk nézni a zöld zónák kialakításának a lehetőségét, és a különböző közösségi szállítási és közlekedési rendszerek interoperabilitási tételét. És azt gondoljuk, hogy így a külső költségek internalizálására is tekintettel tudunk lenni. Uniós szinten már számos lépésre került sor, és ez jó alap arra, hogy előbbre lépjünk a városi mobilitás terén. Köszönöm szépen. Nous allons donc maintenant entendre les orateurs au nom des groupes, groupe du Parti populaire. Hogyha a frakciók szónokait hallgatjuk a következőkben, Rakur, parancsoljon. Biztos asszony, természetesen respektálom önt személyesen, a bizottságot, mint intézményt is nagyra tartom, de Kosta úr által feltett kérdést nem válaszolta meg. Jó üzenetet küldött nekünk, amikor utalt arra, és hát a zöld könyvben is annak idején ezt már elolvashattuk, hogy közös európai megoldásokra van szükség a probléma esetében. Arról van a szó a problémánál, amelyet számos európai város oszt, részben nagyon hasonlóak ezek a problémák, részben pedig nagyon különbözőek. Ezt üdvözlendőnek tartottuk néhány hónappal ezelőtt, amikor megszületett ez a javaslat, és akkor kilátásba helyezte a bizottság, hogy konkrét lépésekkel áll majd elő, de ezekre hiába várunk, és hogyha az üzenetét jól értettem, there will, need, will be no comprehensive action plan. Miért nem lesz ilyen cselekvési terv? Ugye itt az Európai Unióban, itt a parlamentben nagyon sok mindent hallunk, az intézményektől is nagyon sok mindent hallunk, és általában azt halljuk, hogy van olyan tagállam, vannak olyan tagállamok, amelyek úgy érzik, hogy a szöveg beavatkozik a szubszidiaritásba, és ettől félni kezdenek, és hát megijesztik a bizottságot ezek a tagállamok az Európai Parlament javaslataival egyértelműen kimondta, hogy nem akarok mi beavatkozni a szubszidiaritás alá eső területekbe. Tehát nem akarnak egyenruhát mindenkire rákényszeríteni, nem, egy, nem akarnak olyan tervet készíteni, amely mindenkinek jó, de hát, hogy egyáltalán nem csinálnak tervet, az sincs rendjén. Éppen ezért arra szólítom fel önöket, hogy tartsák be az ígéretüket. A bizottság újraválasztása nem fog úgy működni, hogy nem tesznek semmit, hogy egy néhány tagállamot nem akarnak megsérteni, hanem a bizottságot akkor választják újra, ha jó ötletekkel állnak elő. Szavardi úr, két percben a szocialisták részéről. Biztos asszony. Igazolt az azt, amit az Európai Parlament az saját kezdeményezésében felvetett, ugye a városi közlekedés, a klímaváltozással kapcsolatos fellépés szorosan összefüggenek. Barozó úr egy zöld könyvet kíván létrehozni, mi egy cselekvési tervet akarunk. Nem tehetik meg, hogy elutasítják ezt a cselekvési tervet és a parlament bevonása nélkül pedig nem születhet meg a cselekvési terv. Éppen ezért köszönetet mondok Rák úrnak is, hiszen komoly támogatást kaptunk, és az Európai Parlament egy cselekvési tervet állít össze, saját kezdeményezésben még a választások előtt meg fogja ezt tenni, ennek lesz politikai súlya, tudnilik az új biztos, akit majd meghallgat az új szakbizottság is, el kell, hogy számoljon ebben a kérdésben. Minden esetre sajnálatunkat fejezzük ki, hogy az Európai Bizottság visszatáncol, ha bármilyen tagállam fellép. 27 tagállam van az Európai Uniónak, és az Európai Bizottság nem az európai kártyára tesz fel mindent, hanem az államközi tárgyalásokra. És mindenképpen szeretnénk biztosítani, hogy a következő közlekedési biztos ebben elkötelezettebb lesz. Alde, Bupi úr, két és fél percben. Elnök asszony, biztos asszony. Tiszteletem biztos asszonynak, és biztos asszony személyének, ennek ellenére szeretnék két megjegyzést fűzni ahhoz, amit biztos asszony elmondott. Megpróbált kibújni a válaszadás alól, illetve megpróbált túl széles alapokon beszélni. A, csak azt tudjuk mondani, hogy persze örülünk annak, hogy, hogy ez a javaslat megvan, bebizonyította, hogy a bizottság minden, minden tényezővel rendelkezik ahhoz, hogy közé tegyék ezt a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy az, az a mondata, amelyet, ami úgy hangzott, hogy a körülmények most nem kedvezőek a közétételhez, az talán azzal magyarázható, hogy esetleg a közlekedési főigazgatóságnak nincs meg a megfelelő tudása. Bár én úgy érzem, hogy a zöld könyvben foglaltak, bebizonyították, hogy a, hogy a bizottság teljes mértékben rendelkezik a megfelelő technikai információkkal az is, az is lehet, hogy a tagállamok ellenzik a közzétételt. De hát nyilvánvaló, hogy az ilyesfajta nyomásnak a bizottság ellen kell, hogy álljon. Aztán arról is lehet szó, hogy a bizottságon belül is különböző vélemények léteznek a közzététellel kapcsolatban, remélem, hogy nem erről van szó. Végül pedig lehet, hogy az a magyarázata ennek, amit mondott, hogy esetleg el akarja tolni ennek a témának a megtárgyalása. Esetleg a klíma kérdések megtárgyalása utára szeretné halasztani mindezt. Nagyon jó példája mindez annak, hogy ugye természetesen betartjuk a szubszidiaritás elvét, de ki kell fejeznem azt, hogy mennyire sajnálom, hogy nem történt meg a közzététel, és kérem, hogy ezt minél előbb tegye meg. Köszönöm szépen, most pedig Krámer úrnak adom meg a zöldek nevében a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a folyamatos késedelem és az önök válasza biztos az, hogy nem elfogadható az idő sürget. Az éghajlatváltozásra tekintettel a közlekedésnek, szállításnak meghatározó szerepe van. 70%-áért az üvegház hatást kiváltó gázoknak a városok felelősek. Csak ha erre tekintettel vagyunk, tudjuk a céljainkat elérni. A legnagyobb potenciál éppen a városokban rejlik, ugyanis 90%-a az adót megtett autóutaknak hat kilométernél rövidebb, és itt az lehetőség adott, hogy biciklizzenek, gyalogoljanak, busszal menjenek, meg vonattal. A bizottság valószínűleg elgondolkozott azon, hogy az Európai Unió hogyan tud segíteni a városoknak és az államoknak, ugyanis ha az nem kötelező, mint a zöld könyv, akkor annak ugyancsak nem lesz többletértéke. Mi zöldek azt követeljük, hogy a társfinanszírozást csoportosítsák át. Eddig pedig az EU pénzek 60%-át úti projektekre fordítják a közlekedési területén, és csak 20% kerül a vasútra, illetve a közösségi közlekedésre. Úgyhogy erről dönteni kell, ugyanúgy, ahogy a régi vasúti csomagnál. És uniós támogatást csak akkor kell biztosítani, hogyha megvan a fenntartható mobilitási terv, és a közlekedési biztonságát növelni kell egy 30 kilométeres sebességhatárra árral, és a városok bizonyos utcákon engedélyezhetik a nagyobb sebességet. Ez jó a klíma számára, csökkenti a balesetek számát, ugyanis 40 ezeren vesztik életüket évente Európában a közutakon. És most pedig következnek az egyéb hozzászólók, Vlaszak kollega. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Nagy kár, hogy ennyire késik ennek a dokumentumnak a megjelenése, amely tartalmazná a cselekvési tervét, ugyanis az Európai Uniós polgárok 70%-a városokban él, és az ő érdekük, hogy biztosítsuk a sokkal jobb, biztonságosabb, elérhetőbb közösségi közlekedést, amely környezetvédelmi szempontból is jobb. Ezért elvárom, hogy ezek a dokumentumok ha majd megjelennek, akkor ne csak az új tendenciákat írják le, hanem a különböző szállítási és közlekedési módok előnyeit, például a gyaloglásét, meg a biciklizését is, és akkor a polgárok választhatnak, hogy mi az, ami a leginkább megfelel az adott helyzetben és az adott városban, illetve településen. Ez fontos, ezt támogatni kell a strukturális alapból, hogy ezeket az alapokat, tehát ilyen célokra is elérhetővé kell tenni. John Tenny kolléganő kettő percre. Signor, signora, signora Presidente, signora Commissaria. Elnök asszony, biztos asszony. A városi környezet nagyon fontos része mindennapi életünknek, és nem csak azokénak, akik nagy vagy közepes méretű városokban laknak. A Városi Mobilitás új kultúrája felé című zöld könyv adatai megmutatják, hogy az európai lakosság 60%-a lakik valamilyen módon városi környezetben, és nagyon nagy részét ők termelik az európai GDP-nek is. Az, el, az utóbbi hónapokban nyilván nem változtak ezek az adatok, és ezeket színezik a ö, torlódás és egyéb ö, tényezők, amelyek valószínűleg csak növekedtek a zöldkönyv megjelenése óta. A parlament ugyanakkor a klímaváltozási csomag révén már igen sokat tett ebben az ügyben. A az európai szinten nagyon sokat költöttünk már ennek a kérdésnek a megoldására, két milliárdot a regionális alapból, most pedig, egy, most pedig 8 millió euró forog kockán. Ezért nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak közös politikája és cselekvési terve legyen természetesen a szubszidiaritás elvét figyelembe, figyelembe véve és szem előtt tartva. Nem, nem értem, hogy egy ilyen fontosságú tervet még miért nem jelentettek meg, és tulajdonképpen a szóbeli kérdés egyedül ezt kéri a, a közlekedési szakbizottság részéről, és ezt több más szakbizottság is támogatja. Nem sokára itt van a jelenlegi választási időszak, a jelenlegi parlamenti ciklus vége, és hát szükség van a cselekvési terve, hiszen csak így tudjuk nyomon követni, így tudjuk csak cselekvésekké váltani azt. Olbricht szak, a kolléga két perce kapja meg a szót. Elnök asszony, biztos asszony, hölgyeim és uraim, nyilvánvaló, hogy a városi közlekedéssel kapcsolatos téma gazdasági fejlődés és környezetvédelem szempontjából is nagyon fontos. Kétségtelen és megkérde, megkérdőjelezhetetlen, hogy ez így van. Az Európai Parlament zöld könyvön való munkálkodása során más problémák is felmerültek, ezeket már néhányan megemlítették, különösen a kompetenciák elosztása a helyi, a nemzeti, illetve az európai szintek és hatóságok között volt az e-, ezen problémák egyike. Világos, illetve kétséges volt, hogy az Európai Unió beavatkozzon e helyi ügyekbe, vagy átadja a helyi és nemzeti hatóságoknak az ilyen, ilyesfajta kérdéseket. Más kérdés is felmerült, mégpedig az, hogy a zöld könyv vezete egyáltalán olyan tevékenységekre, amelyek előnyösek a városoknak, vagy esetleg kötelezi őket olyan cselekvésekre, fellépésekre, amelyeket nem is kívánnának. Hiszen nagyon fontos, hogy a városokat ne korlátozzuk, hanem segítsük asszisztáljunk neki. Tehát az a kérdés, hogy a zöld könyv bemutatásával egyáltalán mi volt az Európai Bizottság szándéka, illetve hosszú távú terve dinamikus cselekvésre akart szólítani, vagy egyszerűen csak véleménynyilvánításra volt szükség. Úgy tűnik, hogy a bizottság az első igen szkeptikus reakciók után ö, lelassította a munkát, a, a folyamatot, és még mindig nem tudja, hogy most mit kezdjen ezzel az elkezdett kezdeményezéssel. Ideje, hogy ezt már eldöntsék. Elkadról úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, azt tudom alátámasztani, amit már többen mondtak. Igen, csalódott vagyok a válaszával. Biztos asszony azt mondta, hogy a bizottság természetesen egy sor javaslattal áll majd elő a városi mobilitással kapcsolatban. Ez magától értetődött, csak hogy nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy legyen egy koherens megközelítés, egy egységes cselekvési terv, amelyben szerepel az, hogy milyen intézkedéseket, milyen javaslatokat hoz a bizottság az elkövetkező években, akkor utána lehet ezt megtárgyalni. Nem csak itt a parlamentben kell ezt megvitatni, hanem a közvéleménnyel is tudatni kell, az összes érintettel és résztvevővel tudatni kell, ezt is meg kell vitatni. Éppen ezért azt szeretném kérni önöktől, hogy menjenek egy kicsit a részletekbe. Lehet, hogy kollégáit ösztönözheti az itteni vita után, hogy még a választások előtt választási ciklus lejárta előtt egy javaslat találjanak elő. Ezt már számos kolléga elmondta előttem. A városi mobilitás az egy rendkívül fontos dolog, és mindenkinek van valami köze ehhez. Minden európai államban vannak városok, ahol a mobilitás fontos téma. Éppen ezért európai szinten pozitívabb szerephez lehetne juttatni ezt a fórumot, és így segíteni például technológiai síkon ezeket a városokat. Technológiai szabványokat lehetne rögzíteni, ötleteket lehetne kicserélni egymással, mobilitási terveket lehetne ösztönözni, egy sor további ötletünk lenne még erre, és jó lenne, hogyha erről részletesebben hallanánk valamit. Jó lenne, ha megfontolnák újra a válaszukat, és egy rövid távú cselekvési tervvel állna elő a bizottság. Most pedig a Catch TI eljárás következik Kitao asszony. Köszönöm szépen. A cselekvési tervre szükség van az Európai Unió városaival kapcsolatban. Az Európai Unió polgárainak 70%-a fejlődést vár ebben a kérdésben. Mi a bizottság válasza, ugye, hogy sok költség keletkezik a dugók miatt, ugye 1%-ot említettek az EU GDP-ből. Ha ezeket a dugókat meg akarjuk szüntetni, akkor beruházásokat kell végrehajtani a tömegközlekedésbe. Elmúlt évben a tiszta üzemű járművekről beszéltünk, Prága éllovas szerepet játszik itt, ökológiailag tiszta buszokat vezettek be abban a városban, és jó lenne, ha a strukturális alapokat is fel lehetne használni az ilyen célokra, és így a városi mobilitást lehetne fellendíteni. Biztos asszony, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyra értékelem a hozzászólásaikat de persze megfogadom és közvetíteni fogom ezeket az aggodalmaknak a Zsáni biztos úrnak, aki továbbra is elkötelezett. A cselekvési terv az a 2009-es tervben szerepel, és hát nagyon komolyan szeretnénk ezt előrevinni. Kétségem sincs afelől, hogy amit önök mondanak, hogy ezt meg fogja szívlelni az alelnök úr. Befejeződött a hatástanulmány, ezt tudom, és remélhetőleg a cselekvési tervvel ebben az évben sikerül előrelépnünk. A vitát lezárom, és most pedig következik egy szóbeli kérdés a bizottságnak a műsorszolgáltatási közlemény felülvizsgálatáról, a közszolgálati műsorsugárzás állami támogatásáról. Először is szeretném a kérdés szerzőjének, Fiszer úrnak megadni a szót 5 percre.